Thank you, colleagues. We will now start our votes. Elkezdjük a szavazást. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Nagyon sok megszavazni valónk van. Azonnal akarok